Okay, friends, now I think we continue with the next agenda item, which is the implement Kedves kollégák, akkor folytassuk méghozzá a GSP rendelet végrehajtásával. Pancéri úr, az elnökünk nincs ma itt, és megkért, hogy vezessem fel ezt a témát az ő nevében. És akkor most fel is olvasnám ezt a szöveget és ha jól értem, akkor az árnyék előadóknak is meg kellene adnom a szót, viszont ők az INTA bizottságban ragadtak. A GSP rendelet és a végrehajtása egy nagyon fontos téma, amelyel szeretnénk az Európai Unió ö, kereskedelmi szakpolitikájába beleilleszteni az emberi jogok védelmét. Ez a ez a, mm, ez a szöveg, ez a jelentés foglalkozik a, mm, azzal a 8 országgal, illetve 18 országgal, amelyekre kitér a GSP rendelet. Minden, kivéve a mindenkivéve a fegyveres témákat benne van ebben a jelentésben. Természetes, hogy a, a DROA véleményünknek a nagy fókusz az a GSP Plus-ra fog irányulni, illetve a, magára az egész rendeletre pár gondolatot természetesen meg fogunk fogalmazni. Ez pedig a jelenleg GSP, jelenlegi GSP rendelet végletesnek második vég, második végében, illetve a GSP reformban hasznos lehet. Mr. a Pencéri úr által leadott jelentés az emberi jogokra világít rá. Olyan jelentésről van szó, amely üdvözli azt, hogy az Európai Bizottság elismeri a következtetéseiben, amelyek a félidős felülvizsgálatra vonatkoznak, hogy el kell köteleznie magát olyan gyakorlati megoldások megtalálása iránt, amelyekkel a GSP Plus-t és annak átláthatóságát jobban lehet monitorozni. Ezen cél elérése, cél elérése érdekében a DROA vélemény közös betekintést adó mm, szakbizottságok felállítását kezdeményezi, amelyekbe a és ez az egyes bekezdésben van, a szakszervezeteknek a képviselőit is bevesszük. És akkor most az én, mm, én hozzászólásom jönne. Malmström biztos asszonynak ezt az ötletet felvetettem, de ő azt gondolta, hogy ez nem a legjobb ötlet, vagy legalábbis akkoriban a tárgyalások során, az országokkal történő tárgyalások során. Én ezt főleg Vietnámmal kapcsolatban említettem meg. Na de a bizottság, az előző biztos nem sikerült, az előző biztosnak nem sikerült elvégezni az emberi jogi ellenőrzést. Pancieri úr azt mondja, hogy a GSP Plus kezdeményezéseket csak úgy lehet elérni, hogy megfelelő támogató intézkedéseket és monitoró eszközöket vezetünk be. Az Európai Bizottság pont ezt próbálja megtenni, de mindig van hova fejlődni, főleg, hogy sok érintett ország még mindig gyenge helyi intézményekkel, igazságszolgáltatással és gyenge kormányzással küzd. A vélemény javasolja egy panaszmechanizmusnak a kialakítását, amely hivatalos és független, és amely megfelel a nemzetközi egyezményeknek. Mindezt azzal a célral, hogy az összes elérhető információt, mm, a helyi érdekelt felektől származó információt is beletegyük az adott panaszokba. Nézzük, hogy a GSP-t hogyan lehet használni konkrét emberi jogi kihívásoknak való megfelelésben. Az, a vélemény kimondja, hogy, a kéri a bizottságot, hogy foglalkozzon azzal, hogy a civil társadalom ide kevesebb szerepet kap, és ugye a mm, független szakszervezeteket veszélyeztetik, valamint a civil szervezeteknek több támogatást kellene nyújtani. Ez szerepel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, illetve a civil és politikai jogokról szóló egyezményben is fontos jogi kapcsolatot teremteni a létező kötelezettségek, illetve a GSP-ből részesülő országok között. Ezt jó módosításokkal továbbra, tovább lehetne fejleszteni, és az intának ezeket ajánlásként meg lehetne fogalmazni. Az is nagyon fontos, hogy a GSP plus benchmarkokat az EU-s delegációk véleményének, illetve az LKS véleményének figyelembevételével dolgozzuk ki. Ezeket az emberi jogi stratégiáról szóló dokumentumokba is bele kellene építeni, ennek érdekében, hogy az emberi jogok a kereskedelmi politikában is megjelenjenek a vélemény kimondja, hogy milyen problematikus munkaügyi sztenderdek vannak az exportfeldolgozó zónákban. Ez egy olyan konkrét kihívás, amelyet egy hosszú távú ütemtervvel lehetne mm, orvosolni, például Pakisztán esetében. Ez volt, erre a következtetésre jutott a DROA által tavalyban, tavalyi évben megrendelt um, tanulmány is. És akkor hadd zárjam az INTA jelentés egyik kulcs ajánlásának megfogalmazásával. Ez múlt csütörtök óta elérhető. Szükség van egy célzottabb megközelítésre a, a kedvezmények visszavonásához, meg kell nézni, hogy milyen lehetőségek vannak az exporttanúsítvány visszavonására bizonyos konkrét gazdasági szereplőktől. A fekete listának a regisztrált exportáló rendszerben ö, hogyan is lehet teret adni lege, jogi szempontból és gyakorlati szempontból is olyan intézkedésre van szükség, amely elvégezhető, amely célzottabb, és azt is elmondhatjuk, hogy a GSP rendszernél a nagy kihívás az az, hogy ösztönzőként jól működik, büntetésként viszont kevésbé. kevésbé. Ott van persze az a lehetőség, hogy a vámkedvezményrendszert egy egész ország esetében visszavonjuk, viszont ezt nem nagyon használják, de már maga a fenyegetés, hogyha intenzív és strukturált párbeszéddel együtt zajlik, sem elegendő ahhoz, hogy az emberi jogok és a munkakörülmények jobban érvény- érvényesüljenek. Szeretném, hogyha ezen jobban elgondolkodnánk, és nagyon kíváncsi vagyok a bizottság véleményére is. Ez volt tehát Páncieri úr, mint elnök úr gondolata, ezt mondta volna, ha itt lett volna, és ezt mondja a vélemény maga is. És akkor szeretném az árnyékelőadók kérdését, az elékeladók véleményét kérni. A néppártból Godliv Kistut Rovok asszony az Intában van, most szavaz, úgyhogy helyett elmondom, hogy mit mondana. Köszönetet szeretnék mondani Páncéri úrnak a jelentéstevőnek a munkájáért. Nagyon értékeljük, hogy a szöveg nem túl hosszú, viszont lényegre törő. Mindazonáltal van egy-két pont, amelyet Krisztodrovol asszony szeretne kiemelni. Először is nem tudja, hogy ezek az új bizottságoknak nem tudja, hogy ezeknek az új bizottságoknak lenne valamilyen hozzáadott értéke, főleg, hogy a bizottság a félidős felülvizsgálatát nem, nem régiben mutatta be a jelenlegi GSP rendelettel kapcsolatban. Hogyha betekintést engedő mechanizmusokat meg is teremtjük, azzal a civil szervezetek, illetve a szakszervezetek nem biztos, hogy betekintést kapnak a munkába. A második dolog, egyértelműsíteni kellene, hogy az egyéb támogatási intézkedések mit is jelentenek a GSP Plus esetében. Nem szabad, hogy ez szankciókat jelentsen. Harmadik dolog, azt is pontosítani kellene, hogy az elégséges intézkedések mit is jelentenek a nemzetközi emberi jogi elveknek való megfelelésnél, és a minden a fegyverek esetében ez mit jelent? Pencieri úr, gondolom ezt figyelembe fogja venni. Úgyhogy ez majd a véleményről szóló mélyebb eszmecserének a tárgyát fogja képezni. Úgy látom, hogy Pencieri úr kollégája igen ezt feljegyezte. És akkor át is adnám a szót a bizottságnak. Nem tudom, hogy az Európai Bizottságtól van-e itt valaki, vagy az LKS-től van-e itt valaki, aki szeretne ö, reagálni. Úgy hallom, hogy a bizottság már ö, az Intának elküldte a megjegyzéseit. Akkor valaki más szeretne esetleg felszólalni? Nem? Senki? Akkor nagyon köszönöm, hogy jól tudom, december 6-án 14 óráig lehet a módosítókat benyújtani, és hogyha minden jól megy, akkor januárban lesz a következő árnyék előadói ülés, és az AFED-ben januárban, január 22-én lesz, ha minden jól megy a szavazás. Az egyébhez, egyéb napi rendi ponthoz van-e bárkinek bármilyen nem, akkor lezárom az ülést. A következő ülésünk január 23-án és január 24-én lesz. Köszönöm.